pontot fogjuk tárgyalni. a szerzőknek fogok elsőként szót adni mégpedig elsőként a sorban ždanoka képviselő asszonynak. parancsoljon képviselő asszony! nem a frakció nevében szeretnék hozzászólni, úgyhogy majd később szeretnék szót kérni. Képviselőasszony, így is rendben van. Az én listámon, és úgy látom, hogy a monitoron is ön szerepel, mint szerző, viszont tájékoztatom önt, hogy később ebben a napirendi pontban nem tud hozzászólni, mert nincs rajta a listán tehát vagy most tudja elmondani a gondolatait vagy később nem áll rendelkezésére. Okay, I will speak now in my capacity. Jó, akkor most szeretnék hozzászólni a közép delegáció alelnöki tisztségében, és ebben a kapacitásomban szeretném elmondani, hogy mennyire fontos a kölcsönösen tiszteletet mutató kölcsönös párbeszéd Kazaksztánnal. Az Európai Unió nagyon fontos, hogy az Európai Unió erősítse kapcsolatait Kazaksztánnal, hiszen ez egy erős szereplő a régióban. Szeretném feltenni a következő kérdést a kollégáimnak. Amennyiben figyelembe kell vennünk Kazaksztán ambícióit, hogy 2017-2018-ra eh, megkapja a nem állandó eh, helyet a az ENSZ biztonsági tanácsában. Most van-e nekünk erkölcsi jogunk arra, hogy kioktassuk Kazaksztánt a sajtószabadság és a véleménynyilvánítás szabadsága kapcsolatban, miközben mi saját magunk eh, sem vagyunk makulátlanok ezen a területen. Múlt évben az Európai Parlament elfogadott egy állásfoglalást, mely szerint az elmúlt években Magyarországban hozott intézkedések szisztematikus az emberi az alapjogok és a jogállamiság szisztematikus romlásához vezettek. Január óta beszéltünk a lengyelországi jogállamisági és sajtószabadsági helyzetről. Lettországban, az én hazámban a parlament első olvasatban elfogadott új intézkedéseket a büntetőjoggal kapcsolatban, amelyek, amelyel még a nem erőszakos államellenes fellépést is börtönbüntetést, börtönbüntetéssel büntetné és a nemzetközi szervezetekkel való együttműködést is bünteti, amely együttműködés az állam biztonsági érdekei ellen hat. Én elítélem a sajtószabadság korlátozását a világ minden részén. Nekünk küzdenünk kell a sajtószabadságért együtt, és nem egymás ellen most már gy a beszéde után megértem képviselő asszonynak a problémáját mert a tárgy az kazahsztán volt de köszönöm hogy elmondta a beszédét. corrao képviselő úrnak adok szót. presidente köszönöm szépen tisztelt elnök asszony! a kazahsztáni helyzet továbbra is nagyon súlyos a kereskedelmi kapcsolatok ellenére és nagyon kemény rendőri fellépést látunk, az ellenzék vezetőit letartóztatják, illetve a kínzás eszközéhez nyúlnak a civil társadalommal szemben. A kazak kormány a gyülekezési szabadságot, a szólás szabadságot és a szabadságot súlyosan korlátozza annak ellenére, hogy nemzetközi, a nemzetközi közösség is fölhívta Kazasztán figyelmét, hogy ezt nem folytathatják. A civil társadalom rendkívül nehéz helyzetben van, ugyanígy az újságírók is. Az Európai Unió bilaterális megállapodásokat írt alá, és ennek keretében felelősségre kell vonni az elkövetőket. Ami az emberi jogi kérdéseket életik, sajnos sajnos ezek magasabb érdekek alá kerülnek. Hozzászólón következik Csarnecki képviselő úr. Tessék képviselő Köszönöm szépen, úr. Elnök asszony, tisztelt biztos úr, kedves kollégák, én nem a lettországi helyzetről fogok beszélni, ahogy Tanoka asszony tette, hanem a tárgyhoz, a kazaksztáni helyzethez szeretnék mondani néhány dolgot. Hétszer látogattam el ebbe az országba. Felkerestem a két fővárost, Almátát és Asztánát, aztán utána 2000 kilométert utaztam autóval az országon keresztül, úgyhogy elég jól ismerem az országot, azt hiszem ezt elmondhatom, és úgy gondolom, hogy fontos lenne, hogyha olyan dolgokról beszélnénk itt, amelyekről tudunk is. Én beszéltem a menekült helyzetről, mert felkerestem menekültábrokat, tudok valamit a helyzetről. Nos, ebben a régióban a helyzet eléggé speciális, ez az egész ember, véleménynyilvánítási és emberi emberi jogok kérdése, ezt az európai parlamenti tagállamok más-más fényben látják, ezt természetesen figyelembe kell venni, és Kazasztán nagyon fontos partner. Ilyen fontosnak tartotta, hogy személyesen győződjön meg a helyzetről. Kelem képviselő úr következik. Köszönöm szépen, ennek ő. Han, biztos úr, nagyon aggódunk a kazaksztáni szólásszabadság helyzete miatt mert a, a megerősített PCA megállapodás üdvözlendő, kölcsönösen hasznos lépés volt, ám az ilyen viszonyrendszer a demokratikus reformok és a közös értékek alapján kell álljon. Ez nem kioktatása egy partnernek, hanem a közös értékek bemutatása. Ám az elnyom, elnyomás és a, a, a, a hangok elhallgatatásának jelei fokozódnak, és éppen a tavaly decemberi PCA a független újságírók, szerkesztők ellen, weboldal szerkesztők ellen indítottak bűncselek, bűneljárásokat. Julia Kazlova nevét említhetném, akit azzal vádoltak, hogy hamis információt terjeszt. Vladimir Kazlov ellenzéki vezető és újságírók, mint Kazimiev, Ermek Narimbayev, Nambatalin és Barapek Vialov szabadon bocsátását követelnünk már távoli országból származnak, nagyon közel állnak hozzánk a szolidaritás szelleme alapján, és a szólásszabadság gyakorlása az állampolgári méltóság része, meg kell védenünk azt. Köszönöm. Pát képviselő következik. Egy perc áll rendelkezésére. Mr. Pát. Thank you very much. Köszönöm szépen. Ami a szólásszabadságot illeti Kazasztánban, az elmúlt években egyre súlyosabb a helyzet. A független média, az újságírók és a brokerek kivannak téve a hatóságok részéről a letartóztatásnak, pusztán azért, mert a munkájukat végzik és elmondják a véleményüket. Azért is bántják az embereket, mert a szociális médiában részt vennek. Fölhívom a hatóságok figyelmét, hogy az emberi jogokat tartsák tiszteletben, és tegyék lehetővé, hogy egy civil társadalom tevékenységét folytathassa félelem nélkül, zaklatás nélkül. Az Európai Uniós kapcsolatok összefüggnek az emberi jogi helyzettel. A demokrácia, a jogállamiság, az emberi jogok, az alapvető szabadságjogok előre mozdítását kérjük. Nagyon örülök annak, hogy Kazasztán csatlakozott a WTO-hoz, mindemellett azonban fontosnak tartom, hogy nemzetközi kötelezettségeinek egyet, eleget tegyen Kazasztán más területen is, kövesse a jogállamiságot, jogbiztonságot garantáljon a nemzetközi cégek számára, amelyek Kazasztánban működnek, illetve megvédjék a befektetéseket. Köszönöm. Úr Sánchez Candelti következik. Parancsoljon képviselő asszony. Gracias, señora presidenta kazajstán es el país postsoviético no europeo más rico. Köszönöm szépen, Kazaksztán a leggazdagabb posztszovjet eh, ország, Európán kívül ott eh, olajtartalékok is vannak. Az Európai Unió gazdaságilag fontosnak tartja az országot. Azonban a kazahsztáni valóság elég rosszul néz ki, egyre romlik a helyzet. A politika és a gazdaság szorosan összekapcsolódik. Kazaksztánnak autoriter állam, kormánya van. Minden másként gondolkodót, legyen politikus, újságíró vagy blogger, elnyomnak. A munkakörülmények nagyon rosszak, az ILO sztendereket nem tartják be, a szakszervezeteket üldözik, a helyzet a börtönökben borzasztó, a politikai fogvatartottakat bántalmazzák. Az Európai Uniónak ebben az értelemben kell kidolgozni a közép-ázsia stratégiát, de úgy látszik, hogy csak geostratégiai és gazdasági célokat tartunk előtt, az emberi jogi helyzet pedig nem érdekel bennünket. Pedig az emberi jogi helyzettel foglalkozni kell. Ezeket az országokat partnernek tekintjük, Európa nem ülhet le egy emberi jogi jogsértőkkel. Képviselő következik. Tessék, képviselő úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Újságírók és bloggerek elfogása és börtönbüntetése decemberben néhány nappal azelőtt sok esetben, hogy a megállapodást megkötötte az EU és Kazaksztán, amely egyébként világos záradékokat tartalmaz az emberi jogokról, a sajtószabadságról, a médiajogokról. Nos, mindezek a tények nagyon aggasztó helyzetet festenek le és ezekről beszél az állásfoglalás szövege is. Mindemellett a kazak hatóságok nemzetközi szinten is úgy tűnik fellépnek a média elhallgatatása mellett, olyan ö, szervezetek ellen is fellépe, mint a Respublika, amely amerikai bíróságoknál indított eljárást sokat, azt is látni kell, hogy a kazak büntetőkönyv átalakítása, illetve alkalmazása megfelelő bizonyítékok nélkül is állandó alkalmazásban van. Fontos, hogy támogassuk a állásfoglalást. A szerzők után a képviselőcsoportok vezérszónokai következnek. A néppárt részéről a posztpisi képviselő úrnak adok szót. Děkuji pěkně, paní předsedkyně. Já se chci připojit Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Én is szeretnék csatlakozni azokhoz, akik előttem szóltak, a szöveg szerzőjéhez. Azt hiszem, hogy valóban nagyon helyes, hogy az emberi jogi helyzetről, illetve a szólásszabadságról beszélünk Kazasztán kapcsán. Kazasztán stratégiai partnerségi megállapodást írt alá ez azt jelenti, hogy oda kell figyelnünk arra, hogy az alapvető emberi jogokat, a szólásszabadságot, a véleménynyilvántás szabadságát hogyan kezelik partnereink. Annál is fontosabb ez, mivel választásokra kerül majd sor pár napon belül Kazasztánban parlamenti választásokat fognak rendezni. Nagyon fontosnak tartom, hogy ezt nyomon kövessük, megnézzük, hogy valóban az alapvető szabad választási elvek érvényesülnek-e. Az állásfoglalás kitér a bloggerek elnyomására, az ellenzéki vezetők elnyomására. Hogyha Kazasztán továbbra is stratégiai partnerünk kíván maradni, akkor azt követeljük, hogy a börtönbe vetett újságírókat, bloggereket egyengedjék el képviselő következik adom meg a szót äh, äh, köszönöm szépen mint szociáldemokrata szeretném elmondani pártom nevében is hogy egyrészt azok az erőfeszítések, amelyeket Kazaksztán tett az Európai Unió irányában, fontos lépések, támogatjuk ezeket. A másik oldalon viszont még erőteljesebben kell felhívjuk Kazaksztánt arra, hogy tartsa magát az megállapodási von foglaltakhoz. És itt bizony ellenmondás tapasztalható. A kazak hatóságok tudnélik, üldöznek ellenzéki vezetőket, még akkor is, ha menekül státusz kaptak EU e államban, itt is üldözik őket a maguk eszközeivel, és olyan a Kazaksztánban kívül működő sajtóorgánokat is támadnak, reméljük, hogy javul a helyzet, és a megállapodást, pontjait betartja minden fél. A mi oldalunkon is, meg az ő oldalukon is. Meg kell vizsgáljuk, olyan Kazaksztán valóban teljesíti kötelezettségvállalásait, megőrzie azokat a szabadságjogokat, amelyeket rögzít a PCA megállapodás, és egyébként azok, azok alkotmány is. Támogatom az állásfoglalás teljes szívemből, és kérek minden tagállamot, hogy foganasítsa ezeket, vizsgálja meg a kazaksztáni helyzetet, igyekezzük javítani a helyzetet ott. Képviselő asszony nagyszerűen gazdálkodott az idejével. Kiúcsó képviselő következik. Képviselő úrnak egy perce van. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt Hán, biztos úr, kedves kollégák! A többi országhoz hasonlóan azt gondolom, hogy Kazaksztánnak és a régióban nagyon gazdag e, történelme van, a Szovjetunió része volt, Közép-Ázsiában ez volt az első ország, amely együttműködési eh, megállapodást írt alá az Európai Unióval, tehát vannak közös projekt, eh, projektjeink. 25 éve keresi az ország a demokratikus identitását. A politikai rendszer az oligarchia vonásait mutatja. Az elmúlt években a demokrácia elvét megsértették a bloggereket, az újságírókat megfosztják szabadságuktól. Miért? Azért, mert a szabadságukkal élnek, a véleménynyilvánítási szabadságukkal. Ezért eh, hívom fel a kazah eh, eh, hatóságokat arra, hogy a közösség, nemzetközi közösséggel szemben vállalt kötelezettségeiket, illetve az EBSZ-ben e vállalt kötelezettségeiket tartsák be. A független média, az újságírók és a polgárok szabadságukkal élni kell. Yes, Mr. Konzulika. Konzulika úr, parancsoljon, megkapja a kékkártyás kérdésjogát. Kedves kollégám, barátom, mint tudja, a partner és együttműködés megállapodás az EU és Kazaksztán között még ratifikációra vár néhány tagállami parlament részéről. Nem gondolja azt, hogy figyelembe véve a helyzetet, fel kéne hívjuk e, ezeket a parlamenteket, hogy lassítsák le a ratifikáció folyamatát, azért, hogy Kazaksztánnak rávegyük, hogy a szabadságjogokat, a gyülekezési jogokat és az emberi jogokat érvényesítse. Köszönöm szépen a kérdését, teljes mértékben egyetértek önnel. Kazaksztánnak tiszteletben kell tartania minden kötelezettséget, amit vállalt, minden ígéretet, amelyek az emberi jogokra, a a szabadságra vonatkoznak. Zarianopoulos képviselő következik a független képviselők közül egy percben. Parancsoljon képviselő úr! Μετά την ανατροπή του σοσιαλισμού και τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης... Az ember ember felteszi a kérdést, hogy mi az, ami uralkodik ebben az országban. A kazah kormány teljes mértékben elnyomja a szabadságokat, az, alapjog, az alapjogokat, a szakszervezeteket, szakszervezeti mozgalmakat, illetve a kommunista mozgalmakat is. A Ebben a jelentésben nem beszélünk arról, hogy egyes személyeket megpróbáltak meggyilkolni, és rengeteg aktivistát meg sebeztek támadások során. Az Európai Unió úgy tűnik, hogy szelektíven emlékszik a dolgokra. A saját országaiban, a tagállamaiban szinte hasonló szabályokat alkalmaznak egy esetekben. Ezt nem szabad megtőle. Képviselő úr következik egy percben. Vážená paní předsedající, pane komisaři, všichni v tomto sále víme, že... Tisztelt biztos úr, itt mindannyian nagyon jól tudjuk, hogy a szólás szabadság az egyik előfeltétele a demokráciának nem csak az egyén számára, hanem az újságírók számára is. A véleménycseréhez való jog megvédése egy demokratikus elv, ennek megsértése nem demokratikus. Az információt lehet gátolni, de megakadályozni sohasem lehet annak terjedését. elfogadhatatlan az, hogy mindenféle rágalmakkal korlátozzák a szólásszabadságot. Gondolok itt például a kábítószer kereskedelemmel kapcsolatos, vagy kábítószer terjesztésével kapcsolatos rágalmazásokra. Többször voltam Kazasztánban, és szeretném rámutatni a preambulum 10, 10-es D pontjára, Közönasszonyt nem mentesítették a rágalmazások alól, még mindig azzal vádolják, hogy hamis információt terje, terjeszt, ez mint egy 7 éves börtön büntetést vonhat maga, maga után. Követnünk kell az esetét. Köszönöm a felhívást is képviselő úr részéről. Következő hozzászólónk Mamikinsz képviselő úr. Képviselő úrnak szintén egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr Kedves képviselőtársak! Nyilvánvaló, hogy a szólásszabadság helyzete Kazaksztánban messze van attól ideálisnak nevezzük. Nagyon sok tennivaló van a kazak hatóságok, kormány részéről is, meg a társadalom részéről is. Én személyesen ismerek több kazak bloggert, mielőtt képviselő lettem volna ebben a házban, magam is újságíró voltam, és együttműködtem kazak kollégákkal is, próbálva megszervezni a, azt, hogy felszólaljanak saját hazámban, mert otthon nem tehették. Itt azonban más kérdést tehetünk fel. Hogyan oktathatnánk ki Kazaksztánt, miközben nálunk sincs rendben a helyzet? Hazámban, például Lettországban Maxim Kotelov hat hónapos börtönbüntetést kapott csak azért, mert az interneten írt, viccelt Lettországról, az orosz és az orosz kapcsolatokról. Köszönöm képviselő úrnak a hozzászólását. Ön volt az utolsó a képviselői listán. Átérünk a KSDI eljárásra. Elsőként Tajani képviselő úrnak adok szót. Mr. Tajani, you have the floor. Antonio, you have the floor. Én a következő vitára akartam hozzászólni. Nagyon örülök, mert túl hosszú volt a lista. Kukán képviselő úr. Mr. Kukán. Thank you, madam. Köszönöm, elnök asszony. Kazaksztán volt az első ország Közép-Ázsiában, amely IPCA e megállapodást köthetett az Európai Unióval. Azt reméljük, hogy ez ma javítja a kétoldalú kapcsolatokat, és a politikai demokratikus reformok eh, folyamát erősítik Kazaksztánban, tovább halad az ország ezen az úton. Annak ellenére, hogy erősek a kapcsolataink Kazaksztánnal, rá kell mutatnunk arra, hogy egyre növekszik a nyomás a független sajtóra, és általában a civil társadalom működése egyre több korlátba ütközzik. A hatóságok ö, fellépése aggasztó. A terrorizmus elleni harcban sem lehet ö, alásni a szólásszabadság jogait. Különösen alkalmazni kell ezt a választások előtti időszakban, hogy, a választ, hogy a választók tudjanak ö, választani. A korai parlamenti választások március 20-án kerülnek megszervezésre. Éppen most fontos hogy az EBSZ e ajánlásai megvalósuljanak ebben az országban. Köszönöm. Köszönöm képviselő úr. Kaputó képviselő úr következik. No. Next debate. Képviselőtársaim, oly korán emelik fel ezeket a kártyákat, hogy nyilvánvalóan nem lehet eldönteni hogy melyik eh, vitához szeretnének hozzászólni. várják meg amíg ezt lezárjuk ezt a vitát és akkor nem támad így bonyodalom. marias képviselő úr melyik vitához szeretne hozzászólni ehhez? nagyszerű öné a szó. Köszönöm szépen. Kazaksztán Pakisztán gazdasága természetesen az olaj ár csökkenésétől nagyon szenved. E, ez egész 2016-ra kifoghatni. A gazdasági válság természetesen az embereknél elégedetlenséghez vezet, és ezt ki is akarják fejezni. Nagyon fontos, hogy tiszteletben tartsuk a kisebbségek jogait is. Mindezonáltal a kormány megpróbálja elnyomni az, az újságot, az újságokat, illetve a kollektív szabadságokat. Az Európai Uniónak egyértelmű és határozott üzenetet kell küldenie Kazaksztánnak, amely fontos kereskedelmi partnerünk. Közép-Ázsiában nagyon fontos a stabilitás és a növekedés, de mindennek alapja az emberi jogok tiszteletben tartása és a békés együtt, együtt egymás mellett élés. A képviselő úr hozzászólását, és hát tőle kérdezem meg de castaldo úr ehhez a vitához szeretne hozzászólni? nagyszerű. Grazie, Presidente, grazie. Grazie. Come sempre... Köszönöm, elnök asszony. Szokás szerint egy nagyon súlyos helyzetről beszélünk, az emberi jogok megsértésének esetéről, kínzásról, megalázó bánásmódról, a szólásszabadság megtagadásáról, a administratív eszközök alkalmazása a nemzetbiztonság jelszavával megfélemlítve újságírókat. Olyan újságírókat, akik a munkájukat igyekeznek végezni, ahogy Adam Balin 2014. decemberében intottak eljárást ellene, Kazaksztán főügyésze arról beszél, hogy hoz, blokkolni kéne az internet hozzáférést a nemzetbiztonság érdekében. Mindenféle bírósági felhatalmazás nélkül akár. 2015-ben a, a BTK-t módosították, és új, a béke megzavarásának egy új elemét tették bele a BTK-ba, amely az újságírók ellen alkalmazható, meg a civil társadalom ellen alkalmazható. Mindez most történik Kazaksztánban. Ne alkalmazunk kettős mércét, nem lehet megengedni, hogy értékeinket és emberi jogokat lábbal tiporják. Nem lehet eladni mindezeket olajért vagy gázért. Polcsák képviselő úr következik, most már tőlem is elveszik a szót, ez nagyszerű paní předsedající skutečně ten nový trestní zákoník. Köszönöm szépen, egyetértek azzal, amit Kasztádó úr elmondott. Kazasztánban egy új büntető törvénykönyvet fogadtak el, ami aggodalomra ad okot felkorbácsolja az érzelmeket. Kollégám az egyik bűncselekményről beszél, de a gyülekezés szabadsága is sérül a jelenlegi rezsim fél attól, hogy az emberek tüntessenek, összegyűjjenek. A független média természetesen egyik fő oszlop a demokratikus országnak, ugyanígy a gyülekezés szabadsága. Megemlítettük a parlamenti választásokat, és nos, aggodalmaim vannak ennek kapcsán. Az elnöki választások esetében azt láttuk, hogy a Nazarbayev elleni ellenzéke, ő, maga, maguk is azt mondták, hogy Nazarbayev a legjobb jelentkező. Ez semmilyen jogállamiságnak nem felel meg. Fontosnak tartom, hogy az Európai Unió aktívan lépjen fel. Ezzel a kestélyi eljárás végére értünk, és Hán biztos úrnak adom meg a viszontválaszolás lehetőségét. Parancsoljon biztos úr! Madam Chair, uh, Honorable... Elnök asszony, tisztelt képviselő! Az Európai Unió szorosan figyelemmel kíséri a kazaksztáni emberjogi helyzetet, a véleménynyilvánítás szabadságának helye van a kazaksztáni alkotmányban. A nemzetközi elkötelezettségek, az EBSZ e elkötelezettség és az Európai Unió felé vállalt elkötelezettségek is ezt követelik. Az Európai Unió mindig is ragaszkodott ahhoz, és felhívta a figyelmet arra, hogy javítani kell a helyzeten, és a véleménynyilvánítás szabadságával kapcsolatos kérdéseket a bilaterális egyeztetések során mindig felvetette. Az Európai Uniót aggasztja eh, az, hogy a független sajtóra milyen eh, nagy eh, nyomás nehezedik. Számos újságot vagy bezártak, szerkesztőséget vagy bezártak, vagy aránytalan büntetésekkel sújtottak. Ez nem csak a kiadványokat érinti, hanem oda vezet, hogy az újságírók lassan már öncenzúrát alkalmaznak. Az online véleménynyilvánítás szabadságának korlátozása és ebbe a sorba eh, illeszkedik a, szociális média és a bloggerek elleni fellépések. Eh, nagyon örülünk annak, hogy egyes bloggereket eh, mégis szabadon engedtek az elmúlt időszakban, de az általuk írt blogokat még továbbra is korlátozzák. Specifikus egyéni eseteket és figyelemmel kísérünk, de a jogi keretet is, amelyek, amely megfelelő szankciót biztosít a méltóság megsértése, megsértésére például. Azt javasoltuk, hogy a BTK 174. cikkét Kazaksztán vizsgálja felül, amely a súlyos szabálytalanságokra vonatkozik, illetve bűncselekményekre vonatkozik, és a bloggereket és az újságírókat érinti különösen. A demokratikus társadalom fejlődése rendkívül fontos a tárgyalások során, amelyek a megerősített partnerség és egy- együttműködéshez vezetnek, ez elengedhetetlen. Tavaly decemberben ennek a az egyezménynek az aláírására került sor, az alelnök a tárgyaló felekkel, partnereivel szemben felvetett számos kérdést, emberi jogi jogok védelme, a véleménynyilvánítás szabadsága, alapszabadságok, stb. Kazaksztánban támogatjuk a sajtószabadságot és a véleménynyilvánítás szabadságát az európai demokrácia és emberi jogi eszközön keresztül is. Az Európai Unió együtt kíván működni minden partnerrel ezen konkrét téma megoldásában. Köszönöm. Köszönöm szépen biztos úrnak a záró gondolatait a jelentéshez kapcsolódva. Tájékoztatom önöket, hogy a vita lezárásához hét állásfoglalási indítványt kaptam. A vitát ezzel le is zárom. szavazásra a mai napon fog sor kerülni. áttérünk a következő témánkra ami nem más mint egyiptom nevezetesen giulio regeni esete. elsőként a szerzőknek fogok szót adni az első a sorban lochbihler képviselő asszony. Köszönöm szépen. Az emberi jog helyzete Egyiptomban rossz és egyre romlik. Az egyiptomi hatóságok elnyomják az alapjogokat, betiltják gyakorlatilag a tüntetéseket, az emberi jogi aktivistákat zaklatják, a civil szervezeteket bezárással fenyegetik. Bárki, akit Egyiptomban letartóztatnak, az bizony nagy bajban van, önkényesen hetekig tartják fogva az embereket, mindenféle kapcsolat nélkül a külvilággal. A civil szervezetek nagyon sok úgynevezett eltűnt személyt tartanak nyilván, olyan egyiptomiak, akik meghaltak valószínűleg a, a fogatartás alatt. A kínzás teljesen elterjedt, a, a körülmények borzasztóak a börtönökben a, szinte sosem ítézik bíróság elé az elkövetőket. Néhány héttel ezelőtt találták meg egy olasz kutató holtestét, Giulio ö, Regéni holtestét. Elkép, ö, aktivistákkal, újságírókkal, diplomatákkal beszélgetve a halálával kapcsolatban felmerült más nagyon sok emberi jogsértés incidens az országban. Sokan utaltak arra, hogy a biztonsági erők ö, fegyveresei, alkalmazatai a felelősek. Az EU világos üzeneteket kell küldjön Egyiptomnak. Az alapjogok eltiprását nem, ö, nem, nem vezetnek ö, jól működő demokratikus Egyiptomhoz, jól érthessen. Javítani kell az ország helyzetén, az EU tagállamok nem nézhetik né szótlanul azt, ami történik ebben az országban. Köszönöm képviselő asszony, Belder képviselő úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. A rettenetes halála ez olasz kutatónak, regéninek potenciálisan aláshatja az EU és Egyiptom viszonyrendszerét, nagy hatással lehet arra. Lényegi követelés az, hogy vizsgálják ki az esetet. És egy, mindenképpen meg kell várni a független vizsgálat eredményét, és követelnünk kell ezt. Helyre kell állítani a demokrácia helyzetét el kell törölni a blaszfémia, az istenkáromlás jogszabályát is büntető törvénykönyvből, mert ez a jogszabály ö, sérti az emberi jogokat, és az EU Egyiptommal kapcsolatos politikájában az egyiptomi muzulmánok és keresztények jogait is tisztelben kell tartsa, az hiszi elnököt fel kell hívni ennek a fontosságára köszönöm képviselő úr! corrao képviselő úr következik. Grazie presidente giulio regeni era un ragazzo. köszönöm szépen elnök asszony giulio regeni, giulio regeni egy európai állampolgár volt aki szeretett volna egy jobb társadalom, szabad, egyre jobb társadalom felépítésében segíteni a kutatásai során olyan dolgokról beszélt, amelyek kényelmetlenek az egyiptomi társadalom számára, amit általában hagyományosan szőnyeg alá söpörnek, erről akartak, elől akart ő beszélni, és ezért megkínozták és meggyilkolták még mindig tisztázatlan körülmények között. A testvérünk, a fiunk is lehetne ez a személy. Az Európai Uniónak el kell fogadnia, hogy annak ellenére, hogy nagyon szoros kapcsolatai vannak Egyiptommal, egyértelmű és határozott pozíciót kell elfogadnia eh, az esettel kapcsolatban, és nem szabad eh, semmilyen kétséget hagyni afelől, hogy milyen érdekek eh, és milyen, milyen érdekek miatt gyilkolták meg ezt a személyt. Eh, signora képviselő presidente certo verità e anche giustizia per giulio regeni. köszönöm szépen tisztelt elnök asszony igazságot kell szolgáltatni Giulio Regini számára. Az afet szakbizottságban ezt akartam kérni, azonban sajnos ezt eh, megakadályozták, és Mogherini asszony egy szóval sem említette ezt az esetet. Nem írtuk alá ezt az állásfoglalást, mert gyengének érezzük. Pusztán az egyiptomi kormány vádolásáról van szó. Ebben az esetben nagyon is kritikus a helyzet. Korábban semmilyen kritikát nem kapott ez az ország, demokratának neveztük őket, nem követelt ők a szólásszabadságot, és így tovább. Szerintem mindannyian, mindannyian belefáradtunk már abba, hogy, al, hogy alternatív módon próbáljuk megvédeni az emberi jogokat, és látjuk, hogy mi történt Giulio Reginivel, és természetesen ez egy nagyon-nagyon kényes téma. Cselő úr következik paní předsedající vážený pane komisaři szépen Giulio Regeni esete mindenképpen olyanként kell értékelnünk, ami egy megismerhetetlen és rettenetes esemény. Felveti a kérdés, hogy állampolgáraink biztonságban vannak -e Egyiptomban, egy olyan országban, amelyel együttműködünk, és amely stratégiai partnerként szerepel, a mi oldalunkon levő államként. Úgyhogy az ilyen esetek amelyek az egyiptomi fejleményekkel kapcsolatosak, megrázóak, és el kell gondolkoztassanak bennünket stratégiai keretek között is. Az első alkalom, hogy Egyiptom megengedte, hogy olasz külföldi vizsgálók nyomozhassanak, ami jó lépés a megfelelő irányba, de nem elég. Ezért a néppárt nevében szeretném felhívni az egyiptomi hatóságokat, hogy megtegyenek meg mindent, és még egyszer mondom, minden lehetségeset, hogy minden EU állampolgár biztonságát garantálják az országban, független attól, hogy milyen vallási vagy politikai nézeteket vallanak. Ki kell vizsgálni ezt a súlyos bűncselekményt. Köszönöm képviselő úr. Sáke képviselő asszony következik másfél percben. Tessék. Thank you, President, Commissioner, colleagues. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt kollégák! Ismét egy okos olasz diák életét veszítette, és láttuk, hogy milyen kínzás történt, hogy hogyan megkínozták, és mi történt vele. Azt hiszem, hogy határozottan fel kell lépni az összes erőszakos eltűnés ellen Egyiptomban. 1700 ilyen eset volt 2015-ben a civil szervezetek szerint. A biztonsági szolgálatok is részt vettek ebben a kínzásban a hatóságokat föl kell hívni arra, hogy működjenek együtt a nemzetközi szervezetekkel, független vizsgálatra van szükség. Sajnos legtöbb esetben nem ezt találjuk, büntetlenség uralkodik, büntetlenség honol az igazságszolgáltatás helyett. Nagyon is aggódom a kormány kampánya ellen, hiszen fogva tartják és bebörtönzik az újságírókat. Több mint 20 ezer embert a börtönbe vetettek 2013 óta, és ez az egyiptomi hatóságok statisztikája. Eljött az idő, hogy az Európai Unió felemelje a hangját, és legalábbis ne exportálja azon technológiai rendszereket, amelyekkel az emberi jogokat meg lehet sérteni. Illúzió azt gondolni, hogy Egyiptom erős partner a terrorizmus elleni harcban, hogyha az Egyiptomi jogát nem tartják tiszteletben. Nem tudom, hogy a közelmúlt tanulságai miért nem irányítják az Európai Uniós politikát. A 2011-es felkelések eseményei még mindig itt élnek az emlékezetünkben. Máltéze képviselő úr következik. Köszönöm szépen. Öt hét tölt el azóta, hogy sor került erre a tragikus halálesetre, különböző verziókat hallottunk, egyértelműnek tűnik azonban, hogy politikai gyilkosságra került sor Szizi rezsim felbújtására. Ezzel az, ez alatt az idő alatt az országom az országom nem ítélte el ezt a borzasztó cselekedetet, hiszen nagyon szoros kapcsolataink vannak az országgal, ráadásul a közös harcunk a terrorizmus ellen és egy groteszkok erre. Most úgy tűnik, hogy az Európai Parlament helyreállítja a méltóságot, de ez nem elegendő az egyiptomi rezsimet és Erdogan törökországi rezsimjét se felejtsük el. A tőlünk érkező forrásokat használják arra fel, hogy elnyomják a saját embereiket, harcolunk el ez ellen, és sajnos rejelnek a terrorizmus mellett. Grazie, Presidente köszönöm szépen az európai parlament nem csak hogy elítéli Giulio Regini kínzását és meggyilkolását hanem azt kéri hogy az olasz hatóságok minden hasznos információhoz és dokumentumhoz hozzáférjenek annak érdekében hogy az egyiptomi hatóságokkal karöltve gyors és pártatlan vizsgálatot végezzenek, és eljussanak az igazsághoz. Egyiptomnak véget kell vetnie az erőszakos eltüntetéseknek, a 2013-as törvényt a békés ellenállás megtorlására használják. A börtönbe vetettek szólásszabadsága illetve vélemény, nyilvános, vélemény nyilvános, nyilvánítási szabadsága is sérül. hán biztos úr, Egyiptom kétségtelen, hogy nagyon fontos partnere az Európai Uniónak, azonban ezt nem valósíthatjuk meg bármi áron. Nagyon fontos, hogy ne hunjunk szemet az előtt, ami történt. Úr, eh, látom Kán képviselő urat, hogy jelentkezett hozzászólásra. Nem fogok szót adni önnek nem adok szót mert rajta van a listán és szeretném ha időben el tudnánk kezdeni a e, szavazást is úgyhogy kérem majd akkor mondja el a véleményét. ezzel végére értünk a szerzői hozzászólásoknak most a képviselőcsoportoknak a véleményét fogjuk meghallgatni elsőként polk képviselő úr következik. paní předsedající je třeba be kell látnunk, hogy Egyiptom nincs könnyű helyzetben mostanság. Ám ez nem igazolhatja a hatóságok olyan lépéseit, amelyek alapjogokat sértenek. Giulino Regeni esette erre hívja fel a figyelmet. Egy elmondhatatlanul tragikus eset, ám még talán ennél súlyosabb az, hogy intézményesített gyakorlattá vált az, ami ide vezetett, az állami hatóságok a kényelmetlen személyektől úgy szabadulnak meg, ami semmiképp sem fogadható semmiféle modern társadalomban. Egyiptom ilyen modern társadalom, modern ország akar lenni, úgy tűnik a 2014-es alkotmányból is. Ám a gyakorlat nem felel meg ennek. Az alkotmány betűje és a gyakorlat ö, távol állnak egymástól. Elviselhetetlen ez az ellentmondás, kezelni kell. Több százezer ember tűnt, több ezer ember tűnt el az egyiptomi biztonsági erők kezén, kezei között. Fel kell lépnünk, fel kell mennünk a hangunkat. Köszönöm képviselő úr, a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége nevében, de mondta képviselő asszony következik. Tessék képviselő asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ma egy olyan állásfoglalásról beszélünk, egy emberjogi jogsértést tárgyaló állásfoglalásról, amely Egyiptomban történt, és különös tekintettel Giulio Regini esetéről beszélünk. Egy fiatal kutatóról van szó, aki olasz állampolgár az egész életem még gyakorlatilag előtte lett volna, folytatni szerette volna a kutatásait és sajnálatos módon őt megkínozták, és aztán meggyilkolták. Az egyiptomi hatóságok visszaadták a holttestét, de az igazságot még nem. Azt gondolom, hogy ez a stratégiákat figyelembe vevő kitekert nyelvezet vezet oda, hogy nem tudjuk az igazságot megtalálni. Pedig ezzel tartozunk a családjának, a barátainak, születési helyének, falujának azoknak, akik hisznek a szabadságban. Igen, és magunknak is. Buchner képviselő úr következik egy percben. Vielen Dank für das Wort. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az emberi jogok és a jogállamiság az Európai Unió központi értéke. A kereskedelmi stratégia a cselekvésünk stratégiájához tartozik, és a kereskedelmi stratégiához is tartozik, hogy a kereskedelmi partnereinktől elvárjuk ezt, ezeknek tiszteletben tartását. Sajnos most már azonban be kell vallanunk, be kell látnunk azt, hogy a közel-keleten szinte mindenütt lámbal tiporják az emberi jogokat. Egyiptom különleges helyzetben van. Az elmúlt években drámaian romlott a helyzet. A kormány minden valószínűség szerint meg akar tiltani minden politikai aktivitást, még azt is, amilyet kormány támogatja. Ezért ez az állásfoglalás, amit ma remélhetőleg el fogunk fogadni, a legjobb időpontban van az asztalunkon, és azt kérem az Európai Bizottságtól, hogy mindent tegyen meg annak érdekében, hogy a kereskedelmi korlátozásokat valóban valósítsák meg. Köszönöm én is képviselő úrnak. Kastáldó képviselő úrnak adok szót. Képviselő úrnak egy perc áll rendelkezésére, tessék signor presidente oggi siamo qui per condannare un omicidio. ma azért gyűltünk össze hogy elutastsuk ezt a szörnyűséges bűncselekményt. elfogadhatatlan az hogy egyszerűen kiiktatnak embereket gonosz manőverekkel megpróbálják elfedni a kínzást és az értelmetlen gyilkolást. Ez belső küzdelemnek tűnik különböző hatalmi erők között nagyon fontos, hogy fényt vessünk a bűncselekmény részleteire, felderítsük az igazságot. Helyre kell állítani a szólás és gyülekezés szabadságát Egyiptomban, hiszen a szélsőségességet és a terrorizmust nem lehet állami terrorral ö, lenyomni. Nem lehet ö, szemet hunyni, nem lehet bármi áron csendben maradni nem elég megemlékezni a haláláról, lépnünk kell, a tettek mezeire kell lépnünk, igazságra van szükség, jogszolgáltatásra. Köszönjük következő hozzászólónk, López képviselő úr, egy percben. Hoy estamos aquí para condenar la muerte de Julio, pero también para... El kell ítéljük Julio halálát, és emlékeztetnünk kell magunkat arra, és mindenkit arra, hogy úgy halt meg, ahogy nagyon sokan mások is Egyiptomban aktivistaként. Az elmúlt öt évben számtalan eset fordult elő, rengeteg halál. A jövőben az áldozatok, már csak az áldozatok iránti tiszteletből is ki kell vizsgálni ezeket az eseteket. A nemzetközi viszonyokat, a államok közi viszony csak a bizalomra lehet építeni. Giulio esete sajnos nem elszigetelt eset, hosszú listája az aktivistáknak, politikusoknak, jogászoknak, újságíróknak, akiket els, le, lecsuktak, megkínoztak, adott esetben meg is öltek az elmúlt években Egyiptomban. Mi kell felemeljük a hangunkat, kimondva, hogy halála nem lehet hiába való, ez kell ösztönözni és bátorítson bennünket a fellépésre, harcolva. A terrorizmus elleni harc nem jelenti azt, hogy szemünket becsukjuk ilyen esetek előtt. Egyiptom stratégiai partner kell legyen, de az emberi a tiszteletben kell tartsa. Erre fel kell hívnunk hatóság figyelmét. Terkán. Uh, thank you, madam. Um, I strongly... Köszönöm szépen, elnök asszony. Egyértelműen elítélem eh, Giulio Regini eh, meggyilkolását, és eh, együttérzésemet fejezem ki az áldozat családjával. Egy független kivizsgálásra van szükség. Sajnos azonban a kierőszakolt eltűnések sorába illeszkedik ez az eset is. Több száz ilyen esetre került sor, nem csak Giulio Regini, hanem minden más személy, eltűnt személy esetében igazságszolgáltatást követelünk. Az igazságszolgáltatásnak azonban nem sikerült ezt teljesíteni. Az embereket, egyes állampolgárokat halára kínoztak. Az egyiptomi hatóságoknak azonnal eh, el kell ítélniük eh, ezt az elnyomó eh, jogot és az elnyomó jogszabályokat, és a állam biztonságára hivatkozva használják ezt ki. Nagyon fontos biztosítani azt, hogy az egyiptomi hatóságok fenntartsák a békét és a stabilitást Egyiptomban. Köszönöm. Köszönöm képviselő úr. Most pedig a rövid lista után áttérünk a hosszú KSDI listára és sajnálom de nem tudok mindenkinek szót adni túlságosan rövid az időnk. elsőként tajani képviselő úrnak adok szót. mr tajani you have the floor. un interlocutore importante dell'unione europea. egyiptom fontos partnerünk az európai unió számára, és a mediterrán térségben fontos stabilitási aktu, tény, aktor, szereplő. Azonban nem adhatjuk fel az, érveink, az elveinket, a demokratikus elveinket, a kereskedelem oltára, nem áldozhatjuk ezeket fel. A párbeszéd során arra is oda ki kell térni, hogy az egyének jogai tiszteletben kell tartani az egyiptomi hatóságoknak és az Európai Unió feladata az egyének jogait megvédeni, az emberi jogokat megvédeni, akár határainkon túl is. És jó lenne, hogyha a főképviselő egyértelműen lépne föl ezzel kapcsolatban. Jó lett volna, hogyha eljött volna ide erre a vitára, jó lett volna, hogyha eljött volna a Líbiában meggyilkolt két olasz állampolgár eh, vitájával kapcsolatban, illetve ez indiai esettel kapcsolatban. Köszönöm képviselő úr, látja milyen örömmel nyugtázták a beszédét, köszönjük mi is. Caputo képviselő úr következik. Grazie Presidente. L'Europa deve essere al fianco dell'Italia. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Európának Olaszország mellé kell állnia, és fényt kell vetni a bűncselekmény körülményeire. Az olasz külügyminiszter is erre hívta fel a figyelmet, nem szabad elfogadni az egyiptomi kormány eltusoló eszközeit. Józanul kell lépnünk, józanul kell cselekednünk, és valóban fényt kell deríteni a fiatal kutató halálának körülményeire, amely más halálesetekre is fényt vet majd. Egyiptom nagyon fontos partnerünk, azonban az emberi jogi kérdéseket, a szólás és gyülekezés szabadságát nem szabad félreseperni. Fontos, hogy földerüljön, kiderüljön az igazság, ezzel tartozunk neki, és az emberi méltóságnak is. Képviselő, Máriás képviselő úr következik. Πρόσφατα στην αίθουσα αυτή εκφράσαμε έντονες ανησυχίες για την παραβίαση των ανθρωπίνων... Köszönöm szépen. Ami az emberi jogi jogsértéseket illeti Egyiptomban, ez nagy aggodalomot, aggodalomra ad okot. Giulio Reginiről van szó, egy Európai Uniós állampolgárra. Ez az utolsó csepp a pohárba, és Egyértelműen elítéljük ezt a szörnyűséges tettet, és együttérzésünkről biztosítjuk családját, hozzátartozóit, illetve olasz kollégáinkat is. Elengedhetetlen, hogy az Európai Unió határozott üzenetet küldjön Egyiptomnak. Egyiptomnak tiszteletben kell tartani az emberi jogokat, emellett az is elengedhetetlen, hogy az egyiptomi vezetők belássák, hogy az emberek elnyomása, az emberi és a szabadságjogok elnyomása, ez a dzsihadisták malmára hajtja a vizet, akik mindent meg fognak bosszulni. Az Európai Uniónak hat, a lehető leghatározottabban kell elítélnie Giulio Regeni meggyilkolását. Felicska képviselő úr következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Én is eh, együtt eh, érzek a családdal, Giulio Regini családjával és honfitársaival. Független vizsgálatra van szükség feltételek nélkül, azonban ez csak egyetlen eset, több ezer, több százezer eset között. Nagyon is aggódom. Tegnap beszéltünk a Törökország partnerségi kapcsolatainak fontosságáról, Erdogán tetteiről, aztán a vízum liberalizációról, a csatlakozási fejezetek megnyitásáról. Kazasztánnal akkor írtunk elő, akkor írtunk alá megállapodást, amikor tisztában voltunk azzal, hogy milyen rezsim honol. Ugyanez a helyzet Egyiptomban. Tisztelt biztos úr, végre mondja el, hogy hogyan kell Egyiptommal, egyiptomi kapcsolatainkat kialakítani, hogy megfelelő jövő irányába tereljük ezt az országot couso képviselő következik. señora presidenta hace diez años las mujeres sin. köszönöm elnök asszony. tíz évvel ezelőtt női szakszervezeti aktivisták tüntettek szabadságot és társadalmi igazságosságot követelve. Mubarakot akkor az EU és Amerika is támogatta. Sajnálatos módon azonban azóta sem javult a helyzete, a nőknek sem, meg másoknak sem Egyiptomban. Az elnyomás fokozódott. Az európai tagállamok továbbra is eladnak fegyvereket a rezsimnek, több, több ezer halálos ítéletet mondtak ki, a demokratikus szakszervezetek ellen harcol az állam. Giulio Regeni ezt a helyzetet vizsgálta, ezért kínozták meg és ölték meg a gyalázatos módon. Az Európai Unió nem tűrheti ezt, az, ezt a bűncselekményt. Kétlem azonban, hogy az Európai Unió igazi lépéseket tesz majd. Reméljük, nem így lesz, képviselő úr. Következő hozzászólónk Buonanno képviselő úr. Sí, eh, señor presidente, io Eh, in questo caso per una vicenda... Köszönöm szépen, elnök asszony. Rendkívül komoly eh, ügyről van szó. Hangsúlyozni szeretném, hogyha az európai Unió valóban egységes lenne, akkor egyszerűen megfogalmazhatna azt az üzenetet Egyiptom felé, hogy vagy megmondjátok, mi történt, mi volt az igaz, mi az igazság, vagy pedig visszatartunk minden gazdasági segítséget és diplomáciai kapcsolatot. Ez világosá tenni Egyiptom számára, hogy nem lehet így játszadozni ezzel az ügyel Regini családjával. Az egész kontinens várja a választ az egyiptomi kormánytól, amely továbbra is saját magával bocsátkozik ellentmondásokba. Az hozzászólónk Csikkó képviselő úr. Grazie Presidente. È evidente che c'è in gioco. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Nyilvánvaló, hogy mi Európa hitelessége. illetve az, hogy eljussunk az igazsághoz egy megfelelő vizsgálat keretében. Ez azt jelenti, hogy a szavakat tettekké kell változtatni, átláthatóságra van szükség, föl kell deríteni Giulio Regini tragikus halálának körülményeit. Ő egy számára ismeretlen vagy más rendszert próbált fel, felderíteni. Nagyon fontos tehát, hogy ebbe az irányba lépjünk, és az olasz kormány és ennek keretében járjon el, esetleg a kereskedelmi kapcsolatokat is felfüggesse addig, amíg nem derül fény az igazság. Szólását új képviselő úr következik. Thank you very much. As a British member of the European Parliament, I express Brit képviselőként ki kell fejezzem a súlyos aggályomat minden áldozattal kapcsolatban, közöttük Julius, Giulio reggiani sorsával kapcsolatban. Han urat és az Európai Bizottságot azt kérjük, hogy az európai megfigyelési eszközök exportját fejezzük be Egyiptomba, a, és ezt nemzetközi jelentések is felhívják a figyelmet arra, hogy a hacking team Németországban és Olaszországban feltárt eseteket, amelyek arra utalnak, hogy felhasználnak ilyen eszközöket. A hírszerzési infrastruktúrában is jelentős pénzeket kap egyiptom a tömeges megfigyelés eszközeire. Azt hiszem az európai vállalatok, amelyek részt vesznek ezekben az exporttevékenységben, megsértik az ENSZ elveit és a saját elveinket is, ezért európai lépésekre van szükség, hogy illegálisnak tekintsük ezeket az exportokat. Köszönöm. Sógor Csaba képviselő úr következik. Giulio Regeni tragikus és brutális halálának körülményeit független és pártatlan vizsgálatnak kell felderítenie, bár számomra sajnos kétséges, hogy valaha is kiderül-e a teljes igazság az mindenesetre egyértelműnek tűnik hogy a fiatalember nem egy egyszerű bűntény áldozata lett hanem halálához köze volt politikai nézeteinek és ezzel kapcsolatos tevékenységének ez pedig elfogadhatatlan még akkor is ha egy olyan országban történt amelynek társadalmi viszonyai és biztonsági helyzete a forradalom után öt évvel is zavaros sőt talán zavarosabb mint a forradalom előtt nem hagyhatjuk szó nélkül hogy uniós állampolgárok büntetlenül ilyen sorsra jussanak európának szolidárisnak kell lennie olaszországgal és mindent meg kell tennünk hogy ez az eset soha ne ismétlődhessen meg. köszönöm. köszönöm én is képviselő úr hozzászólását. utolsóként a sorban benifei képviselő úrnak adok szót. Grazie, Presidente. Verità e giustizia per Giulio Regeni. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Igazságot kell szolgáltatni Giulio Regini számára. Ez feladatunk, az európai intézmények feladata. Meg kell győződnünk arról, hogy egyetlen európai gazdasági erő sem vesz részt a felügyeletben, a kínzásban, a börtönbevetési gyakorlatban, amelynek tanúi vagyunk Egyiptomban. Az emberi jogok folyamatosan sérülnek, a közös állásfoglalásunk pontosan ez ellen emeli fel a hangot. Emlékeztet ez a feladatunkra. Harcolnunk kell minden erőnkkel a jelenlegi helyzet ellen, kötelezettségvállalással egy olyan ember, mint Giulio Regini el kell, hogy gondolkodtasson, különösen a fiatalabb generációkat, akik a politikusként működnek, akik a világot meg akarják változtatni, mert szerintem Giulio maga a kutatásai révén változást akart eszközölni, és nem engedhetjük meg, hogy így az életével kellett, hogy fizessen. Úr, hogy mindenki ugyanúgy vélekedett ebbe a kérdésben öné a viszont válasz lehetősége parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök asszony. Valóban ugyanaz, ugyanazon a véleményen vagyunk, és mindannyian, mindannyiunkat sokkolt ez a hír, amikor egy február eh, harmadikán megtalálták a holttestét eh, Regininek, aki január 25-én eh, tűnt el. Ez egy fiatal kutató volt, az ő megkínzása és meggyilkolása hatalmas tragédia nem csak a családjának és a hozzátartozóinak, hanem az egész Európai Uniónak, az közösségnek. Azt hiszem, ezt mindenki kifejezésre juttatta. Mogherini asszony kétszer is felvetette ezt az tragikus esetet Sukri egyiptomi külügyminiszterrel, és követelte a független nyomozást szoros együttműködésben a e, hatóságokkal, e, amely egyértelműen fényt vett az eset e, körülményeire, és az, és az elkövetők elítéléséhez vezet. Az ISZ-ek való kapcsolat is felmerült, és ezt is felvetette a főképviselő. A főképviselő és a külügyi szolgálat szorosan, szorosan figyelemmel kíséri ezt a az ügyet, együttműködve az olasz hatóságokkal. Az emberi jogok támogatása minden esetben nagyon fontos, ebbe Egyiptom is fele tartozik. Egy másik fontos e, példa, példát hadd említsek, a Nadim központ bezárásával kapcsolatban felemeltük a hangunkat. Itt is megkínzott áldozatokról volt szó az emberi jogok, a jogállamiság és az Európai Unió külügyi fellépésének irányadó elvei elenged, ezeknek tiszteletben tartása elengedhetetlen. Ami 2010 óta a társadalási egyezmény felfüggesztés alatt van, az emberi jogokat ugyanis meg kell erősíteni, Tavaly novemberben Kajróban újra elkezdtük a politikai és, emberi emberjogi párbeszédet Egyiptomban. Öt éve először került sor egy ilyen ülésre a biztos, és az egyéb biztos szoros kapcsolatokat tart fent az egyiptomi emberi jogi jogvédő szervezetekkel és NGO-kkal Mogherini asszony, amikor négy hónapja Kairóba látogatott, ezt is méltatta. Most együttműködünk az Európai Uniós tagállamokkal az egyiptomi emberi jogi helyzetről egy nyilatkozatot szeretnénk készíteni, amelyet a március 15-én a Genfi ENSZ ülésen adnánk közzé az országot az elkövetkezendő hónapokban meglátogatni kívánja a főképviselő, és folyamatosan fenntartja a kapcsolatot az emberjogi szervezetekkel. Mindent megteszünk annak érdekében az olasz hatóságokkal együtt, hogy az igazság napvilágra kerüljön, és a felelősöket pedig felelősségre vonják. Együttműködünk ami azért is, hogy megelőzzük az ilyen tragédiákat a jövőben. A 2014-es alkotmányos reformok végrehajtására van szükség a kormányzás és a jogállamiság területén, az emberi jogok területén, az egyiptomi nép megérdemli a demokráciát és a stabilitást, stabilitást joga van ehhez. Azt, tegyem, azt hadd tegyem hozzá, hogy az együttműködésünk során az Egyiptommal való munkánk során támogatjuk a civil társadalmi szervezeteket, amelyek ezeket a témákat vetik fel, és amelyek a demokráciáért küzdenek az országban. Politikánknak ez az egyik célja. Köszönöm. Köszönöm biztos úrnak a záró gondolatait. Képviselőtársaim a vita lezárásához nyolc állásfoglalási indítványt kaptam. Ezzel az vitát lezárom tájékoztatom önöket hogy a szavazásra a mai napon fog sor kerülni. következő napirendi pontunk a kongói demokratikus köztársaság cmet viseli. elsőként a szerzőknek adok szót sebastia képviselő úr következik. mr sebastia you have the floor. Köszönöm, elnök asszony. A kongói demokratikus köztársaságban romlik a helyzet, és nagyon súlyos szintre ért el. Kabila elnök hatalmával visszaél, annak érdekében, hogy megőrizze ezt a hatalmat. És ez kiterjedt tüntetésekhez vezetett, a civil társadalmat mozgósította, és az ellenzéki pártok is felemelték hangjukat. A tüntet tüntetéseket kíméletlenül eltiporják, vérbefolytják, a hatóságok több haláleset is adódott. A szegénység elviselhetetlen mértékű ebben az országban nagyon sokak számára. Folyamatosan egy, egy alacsony szintű, de folyamatos háború folyik, polgárháború folyik, különösen az ország északkeleti részében elviselhetetlen a helyzet. Örülök annak, hogy megszületett az állásfoglalás, amelyet a legtöbb frakció jegyez, és amely felhívja a kabinő elnököt, hogy tartsa tisztelben az emberi jogokat, saját hazája a jogszabályait, és felhívja őt, hogy ne a nép akarat ellenére ne maradjon hatalmon erőszakos eszközökkel, és tartsa be az alkotmányt. Ebben az állásfoglalásban szeretném, ha utalnánk a az asványi kincsek kereskedelmére, amely nem pusztán politikai kérdés, hanem morális és gazdasági kérdéseket is érint. A vérrel fizetett kincsekről van szó. Képviselő úr, Mékel képviselő úr következik egy percben. moment fordulóponthoz érkezett a kongói köztársaság politika helyzete. Hónapok óta a tudósok, politikusok, újságírók, sőt Kabila kormány partnerei is, a koalíciós partnerei is kérik, hogy változzon a helyzet, módosítsák az alkotmányot. Bár Kabilának nincs már politikai jövője, mégis igyekszik mindenképpen ragaszkodni hatalmához. És ekközben romlik a politikai klíma, a helyzet és az emberi jogok helyzete ebben az országban egy bölcsesség érvényes csak a hallgatás uralma érvényesül Kongóban, mindenkit üldöznek, aki felemeli hangját, akár meg is ölik azok a fiatalok, akiknek a nevét megjegyzem, Fred Bauma és Yves Makvambala nevét emelném ki, akik évek óta börtönben vannak, mert felemelték szavukat. Fel kell hívjuk a kongói kormányot, de saját tagállamainkat és a tanácsot is, hogy aktívabban lépjenek fel, hogy egy inkluzív párbeszéd, politikai párbeszéd jöjjön össze. Mindenkinek érdeke, hogy stabil, demokratikus jogállam érvényesüljön Kongóban, és ez megérdemlik azok a kongóik, akik régóta szenvednek. Korau képviselő úr következik egy percben. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen. A demokratikus Kongó esetében azt látjuk, hogy a demokráciát lábbal tiporja Kabila elnök úr megpróbálja lelassítani a választási folyamatot, hogy meghosszabbítsa a mandátumát. Természetesen ez alkotmány ellenes. Egy olyan országról beszélünk, amely amely nagyon jól mutatja, hogy az Európai Unió külpolitikája milyen következetlen. Egy, nézzük meg, hogy hogyan folyik a kereskedelem az Európai Unió és Kongó között. Meg kell győződnünk arról, hogy az alkotmány tiszteletben tartják, illetve a legutóbbi választási misszió ajánlásait is követik. És így megakadályozhatjuk Kabila elnök harmadik mandátumát. Láttuk az igazságtalan fogvatartásokat, véget kell vedni ennek a folyamatnak. Szólunk Gabriel képviselő asszony egy percben. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr! A napi renden sürgősségi állásfoglalás a kongói helyzettel, választások előtti helyzettel fog, foglalkozik. Az elkövetkezendő hónapok nagyon fontos szerepet játszanak, mind az ország, mind a nagy tavak régiója számára. Szeretnék a szövegről beszélni először is, ami a választási eljárást illeti. Ragasz, nagyon fontosnak tartom a választási megfigyelő missziót, amely 2011-ben, illetve 2014-ben volt, ezt folytatjuk. Nagyon fontos az elnököt és a kormányt emlékeztetni a felelősségükre. Egy választási ütemtervre van szükség, költségvetésre van szükség, illetve az alkotmány tiszteletben tartására a másodszor, ami a biztonságot illeti, a, a MONUSCO mandátumának fenntartását nagyon fontosnak tartom, illetve a civilek védelmét harmadszor regionális dimenzió. Az Európai Unió és az Afrikai Unió mindent meg kell, hogy tegyen annak érdekében, hogy a régióban a stabilitást biztosítsa, és ne kerüljön sor eszkalációra. Köszönöm. Képviselőasszony, Garánc képviselő úr következik, szintén egy percben. Oui, merci, madame la présidente Köszönöm szépen, elnök asszony. Meg kell védeni az állampolgárokat, és az alkotmány pontosan ezt a célt szolgálva, különösen akkor, hogyha a vezetők nem megfelelő útra lépnek. Ezt, ezt látjuk a Kongó esetében. Az alkotmányt módosítani kívánják azért, hogy a kilépő elnök számára egy harmadik mandátumot biztosítsanak, és az Európai eh, Parlament ezért a plenárisára tűzte ezt a kérdést. Eh, emlékezzünk, az Európai Unió figyelemmel követi a kongói demokratikus átalakodást rögtön a kezdetektől fogva nagyon fontos körülmények, figyelemmel követük a körülményeket a választások kezdeténél, illetve a demokrácia megerősítését próbáltuk előirányozni. Nagyon fontos, hogy a vezetők figyelmét fölhívjuk, hogy a demokratikus úti tervet kell követniük. Processus Thank you. The next speaker is Adam Sandra Rodriguez asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez egy eléggé gyenge állásfoglalás, nagyobb, jobban bele kellene menjen a részletekbe, bizonyos aspektusokat tekintve, amelyek szintén emberjogi jogsértéseket vetnek fel eh, Kongói Demokratikus Köztársaságban. Eh, a multik eh, a fegyveres konfliktusokat finanszírozzák. Tavaly a az ENSZ környezetvédelmi programjának az igazgatója azt mondta, hogy az, az ásványkincsekből származó bevételek két százalékát a fegyveres erőkre kapják meg. Emellett az erdőgazdálkodása, illetve, gazdálkodás, illetve bányászati szerződéseket is felül kell vizsgálni, és biztonságosá kell tenni a természeti kincsek termelését. Köszönöm szépen, elnök asszony. A kongói alkotmány eh, szerint a ninety napon belül választásokat kell tartani. Eh, Kabila eh, elnök mandátuma lejár. Ő azonban megpróbál hatalomban maradni, és ez instabilitáshoz vezet az országban. 2015. januárja óta <clears throat> nagyon nagy elnyomás éri azokat, akik ellenzéki hangokat ütnek meg. Fontos fontosnak azt követeljük, hogy a kongói hatóságok minél gyorsabban vezessék be a szabad, az alkotmány tiszteletben tartó választások körülményeit fontos szerepet játszik itt az alkotmány, az Európai Uniónak támogatnia kell ezt a folyamatot, és célzott szankciókat bevezetni, hogyha ez nem teljesül, illetve a MONUSZKO mandátumát meghosszabbítani. Köszönöm én is köszönöm képviselő asszonynak és azt is hogy ilyen korrektül gyorsan mondta el a véleményét. preda képviselő úr következik szintén egy percben. doamnă președintă aș vrea să insist asupra nevoii de a organiza. Köszönöm szépen, e, elnök asszony. E, szeretném elmondani, hogy mennyire fontos a, e, az év vége előtt megtartani a választásokat Kongói Demokratikus Köztársaságban az alkotmány írja ezt elő, és azt gondolom, hogy kompromisszumok nélkül követni kell ezt az előírást. Kamila elnök egy választ, választás előtt áll, az alkotmányt tiszteletben tarthatja, ami tiszteletben kellene tartania, ami azonban korlátozna a mandátumát, a másik oldal pedig, hogy megkísérel hatalmon maradni bármi áron. Én azt remélem, hogy az első opciót választja majd, és tiszteletben tartja az alkotmányt, mert ha nem, attól félek, hogy a burundi forgatókönyv ismétlődik meg. Ez a kísérlet, ez, amely arra irányul, hogy valaki örökre a hatalmon akar maradni, ez ellentmond az alkotmánynak. Köszönöm. Köszönöm. Angel képviselő asszony következik egy percben. Merci en rdc les élections présidentielles représentent le plus grand. a kongó esetében a választási az elnök választás az egyik leg, legnagyobb demokratikus esemény. A kormánynak sürgősen létre kell hoznia egy választási úti tervet, amelyben az alkotmány tiszteletben tartják. Felhívjuk a hatóságok figyelmét arra, hogy tiszteletben kell tartani a sajtószabadságot, a gyülekezési szabadságot, illetve a vélemény nyilvánítás szabadságát, ezek demokratikus értékek. Joseph Kabila elnök úrnak ezt követnie kell, nagyon nagy hatással lesz majd egész Közép-Afrika jövőjére az, hogy mi történik Kongóban. A politikai foglyokat szabadon kell engedni, az alkotmány értelmében kell eljárni. Az Európai Unió számára fontos, hogy figyelemmel kövesse ezt a folyamatot, és... Uh, Mr. Nart is the next speaker. Nárt úr a következő. Köszönöm, elnök asszony. A kongói köztakos köztársaság témáját napirendre tűzni furcsa. Voltak éppen nem is köztársaságról van szó nevét megtagadva, egyfajta fegyveres testület által irányított csoportosulásnak nevezhetnénk inkább ezt az államformát. És nem is fedi le a teljes, az ország teljes területét a, a kormány hatalma, úgyhogy maga a név egyfajta irónia. Ugyanakkor egy nagyon gazdag, hát senki is nagyon gazdag ország, mely nagyon gyengén fejlett társadalmat és gazdaságot mondhat magáinak. 6 milliárdot költöttek el az ország segélyek formájában az elmúlt években, miközben a kormány elnyomja a lakosságot, és a hadsereg folyamatosan zaklatja a lakosságot. Garantálnunk kell, hogy a 6-os, 9-es és a 96-os pontja a kotonói megállapodásnak érvényesüljön, és meg kell szüntetni az EU támogatást addig, amíg nem alakul át az ország. Köszönöm. Venta képviselő úr következik egy percben. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Nem stabil a demokrácia helyzete, illetve az emberi jogok helyzete Kongóban, és ez megkérdőjelezi a következő választások igazságosságát A 19 éves kabina dinasztia végét jelentheti ezt a, ez a választás, azonban látjuk, hogy hogyan lépnek föl a hatósági erők. Az ellenzék is arról számol be, hogy mindent megtesz az elnök annak érdekében, hogy hatalmon maradjon a természeti erőforrások sajnos az emberi jogi sértésekhez vezetnek, és nem pedig az emberek érdekében használják föl ezeket. Fontos, hogy az Európai Unió nyomást gyakoroljon erre az országra, és megfelelően nyomon kövesse a választásokat, a társadalom és az ellenzék megfelelő helyzetbe kerüljen ahhoz, hogy igazságos választásokra kerüljön sor. Következik. Uh, Uh, Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Kabila elnök úr régóta hatalmon van, két mandátumot töltött be, és úgy tűnik, hogy ezt folytatni kvánja Méghozzá nem igazságos módszerekkel, ennek következtében politikai feszültség, honol, illetve erőszak. Az alkotmányt meg kell védeni ebben az országban, és megfelelően le kell bonyolítani a választásokat a következő évben, hiszen, hogyha ez nem történik meg, akkor Kongót nem nevezhetjük demokratikus közösségnek, hanem ennek az ellenkezője lesz majd igaz. Gazdag az ásvány kincsekben ez az ország, és sajnos azt látjuk, hogy a lakosság mégis iszonyatosan szegény az ENSZ képviselőnek folytatnia kell a munkát. Köszönöm képviselőtársamnak. Átérünk a kezdélyi eljárásra e, tekintettel arra hogy önök milyen zajosak és milyen hangosan foglalják el a helyüket és arra hogy az idő előre haladt nem tudok mindenkinek szót adni. Petír képviselő asszonynak adok szót. Gospodzsó predsjednice gospodine povjereniče Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr. Támogatom ezt az állásfoglalást, hiszen rendkvül súlyos a helyzet Kongóban. A humanitárius szervezetek abból indulnak ki, hogy 7,5 millió ember nem fér hozzá kórházi ellátáshoz, illetve ipóvízhez, és nagyon sok gyerek nem tud iskolába járni. A konfliktusok és a katonai, a katonai konfliktusok nagyon sok embert kényszerítenek arra, hogy országon belül meneküljenek. Nem sokára parlamenti választásokra e, és elnökválasztásra kerül sor. Ez az első e, demokratikus aktus több évtizedes e, civil polgárháború után és erőszakos események után. Köszönöm. Köszönöm. De Nano képviselő úr. Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony azt hiszem, hogy Kabila elnöknek körül kellene egy kicsit néznie. Sajnos más példák is vannak Afrikában. Olyan elnökök, akik örökre ott hatalmon akarnak maradni, és akik mutasítják az alkotmányt. Így, ez volt így, így volt ez Burkina Fázóban, és nagyon súlyos következményekkel. A nép követelte a demokrácia megvalósítását, és ez egy mozgalmat indított el demokratikus rendszerre van szükség, az nép szenved ennek hiányától. Az Európai Unió Afrika partnere, hiszen kettős irányba mutatnak az érdekek, de nagyon ébernek kell lennünk az, az afrikai demokrácia helyzetét illetően. Köszönöm. Képviselőtársaim, ezzel a kezdi eljárás végére értünk. Hán biztos úrnak adom meg a viszontválasz lehetőségét. Biztos úr, öné a szó képviselőtársaimat arra kérem hogy maradjanak csendben. Köszönöm szépen, elnök asszony, és üdvözlök mindenkit. Az Európai Bizottság üdvözli a lehetőséget, hogy a Kongói Demokratikus Köztársaság emberi jogi helyzetét megvitassa, és várja az európai parlamenti állásfoglalás elfogadását. Ez a politikai folyamatot tárja föl a választásokat megelőzően, illetve rávilágít az emberi jogi kérdésre ebben az országban. Kongó óriási kihívásokkal terhelt történelemre tekint vissza, gondolok itt a biztonsági kérdésekre, Mukwege úr eljött ide a parlamentbe, és elmondta, hogy a nők teste a harctéré vált, igaz ez Kongó esetében, és valóban humanitárius válságot tapasztalt ez az ország. Az ENSZ egyik legkomolyabb békefenntartó műveletéről beszélünk a Monoszkó esetében, egy igen kiszolgáltatott és bizonytalan helyzetben. A 2006-os választások óta némi előrelépést tapasztaltunk, a gazdaság növekedett, és keleten bizonyos fegyveres erőket visszavertek, és életképes regionális intézményeket próbáltak létrehozni. Azonban keresztúthoz érkezett ez az ország. A 2016-os esztendő elnökválasztási év kellene, hogy legyen, azonban az ellenzék és a civil társadalom attól fél, attól tart, hogy az alkotmányos határidőket nem tartják be. Politikai konszenzusra van szükség, megfelelő lépéseket kell tenni a inkluzív és átlátható választások lebonyolítása érdekében. Ez nem jelenti azt, hogy a kormánynak és az ellenzéknek minden politikai kihívást illetően egyet kell értenie. Azonban nem jelenti, azonban azt jelenti, hogy megfelelően el kell jutni a választásokhoz. A demokráciát működtetni kell, ez rendkívül fontos sajnos a tüntetéseket, a békés fellépéseket e, megtorolták, és úgy tűnik, hogy az alapvető szabadságjogok forognak kockán. Sérülnek az emberi jogok, és jó pár esetben az igazságszolgáltatás aránytalanul szigorú volt. Ezért nyilatkozatot adtunk ki Kincseszában március 8-án fölhívtuk a kormány figyelmét, hogy tartsák tiszteletben a feladatukat, a kötelezettségvállalásukat, csökkent, csökkentek a, csökkent a nyersanyagárak, illetve ennek következtében az ország bevétele, illetve a közszolgáltatások is sérülnek. Elidegenedést, elidegenedést tapasztalunk, és ellen, ö, ellenkező hangokat. Ez azt jelenti, hogy hogyha hosszú távú partnerséget kívánunk megvalósítani, akkor támogatnunk kell azt az országot. Nem csak anyagi segítségről van szükség, hanem politikai és diplomatikai, diplomáciai tevékenységekről, aktív partnerségről az afrikai eh, régió szereplőivel illetve a nemzetközi közösség fellépésével. Átfogó megközelítésre van szükség, és ennek keretében első helyen szerepelnek az emberi jogok, felismerjük az ENSZ céljait együttműködünk az ensz a Kongó kérdésében, támogatjuk az emberi jogvédőket, illetve harcolunk a büntetlenség ellen, hosszú távra tekintünk, és az ágazati reformokat, a konfliktus elkerülését tartjuk szem előtt, ugyanígy a szociális fejlődést is. Ezen kívül Politikai párbeszédet kívánunk folytatni a hatóságokkal zárásképpen, tisztelt elnökasszony. Úgy érezzük, hogy Kongó számára csak akkor lehetséges az, hogyha megfelelő, hogy megfelelő útra teljen, hogyha a demokráciát, az emberi jogokat tiszteletben tartja. Kongó jövője elsősorban az állampolgároké, ezért az ő hangjukat hallatni kell, mindenféle közbeszédben, illetve a választási urnáknál is. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ezt segítsük. Az európai parlamenti állásfoglalás időszerű, üdvözlöm, és nagyon örülök annak, hogy ennyire odafigyeltek a beszédemre. Köszönöm szépen, biztos úr! Elnézést kérek nyilvánvalóan a kollégáim, képviselőtársaim nevében, hogy ilyen magas volt a zaj de tudja biztos úr amikor seven hundred and fifty one képviselő megérkezik akkor önmagában magas a zaj e, és hát e, nem sikerül teljesen csendben megtenni ezt. képviselőtársaim a vita lezárásához seven állásfoglalási indtvány érkezett hozzám a vitát ezzel lezárom tájékoztatom önöket hogy nemsokára szavazunk a kérdésről a napirendi pont után pedig a szavazásra kerül sor rögtön.